Buenos días. Bonjour. Morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kérem mindenki foglaljon helyet, hogy elkezdhessük az ülést. Nap, az egyes napi rendi pont. A napi rend elfogadása. Következő megjegyzéseim lennének. A 13-as napi rendi pont eszmecsere Bánfi Ferenccel, az Európai Rendőrakadémia igazgatójával és Rob wainwright Ez el, elhívjuk nem tud itt lenni. A 11-es napi rendi pontot a Ciprusba indított küldöttség beszámolóját is elhalasztottuk. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor a hármas napi rendi pont jogalkotási eljárásról szóló intézményközi tárgyalások jelenlegi állása, de Anna Antonescu asszony nem tudott eljönni. ma délelőtt. a jog, jogász, jogász, jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférésről szóló jogszabályról van szó, úgyhogy én fogok erről beszámolni. A legutóbbi háromoldalú egyeztetés, a hatodik, tegnap délután volt. Ennek az eredményét pozitívnak érték, értékeljük. Jó sikerült előrelépést elérni. A parlament és az tanácsálláspontja nagyon-nagyon eltérő volt, de most már kezdenek közeledni egymáshoz. Azonban van még néhány pont, amelyet a parlament fontosnak tart. Egyrészt, ami a bizalmi kérdéseket illeti, a gyanúsított és az és a jogász közötti kapcsolatot illeti, március 27-én a Korepernek benyújtják azt a szöveget, amely a, ennek a jognak, a gyakorlásának a derogációkat illeti, az európai elfogadási parancs alá tartozó személyeknek a jogászhoz való jogigényük kérdése még mindig kérdéses. A jelentéstevő szorosan együttműködik az árnyék jelentéstevőkkel, annak érdekében, hogy első öm, olvasatban megállapodásra kerüljön sor. A következő háromoldalú egyeztetés áprilisban lesz, Strasbourgban, és aztán májusban. Ez a helyzet a jelenlegi, ez a jelenlegi helyzet, a jogászhoz való hozzáférés kérdése. Négyes napi rendi, pont, <laughs> négyes napi rendi pont a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok. Tessék, megadom a szót. Jana, no me parece mal. Nos, azt hiszem, hogy én haladok túl lassan. Vissza szeretnék térni egy pillanatra a hármas napi rendi pontra, amelyik eh, az intézménykönyvi tárgyalások jelenlegi állásáról szól. Egy eh, kijelentést szeretnék tenni. Elnök úr, megtehetem? Köszönöm szépen. Nos, A végrehajtási és a megbízási aktusokról beszélek. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy a következőket elmondjam. Tudjuk nagyon jól, hogy mi a bizottság álláspontja ez ügyben, és azt is tudjuk, hogy a parlament határozott álláspontja mi. A tanács másfelől egy nem pontosított állásponton van, mert valamikor igent mond, valamikor meg nemet. Egy dosszié, egy saját dossziém, amelyik összefügg az 539-es rendelettel, és amelyre szeretném megkérni elnök urat, hogy tegye szavazásra a következő nyolcadikán, ott éppen ezekről szól, ezekről a kérdésekről szól, még pedig a fenntartás és a kölcsönösségről. Mi a szándékok ebben? Az a szándékunk azzal, hogy egyértelműsítsük a parlamentálás pontját továbbra is, aztán, hogy ösztönözzük, erőltessünk egy tárgyalást a parlament részéről. Miután megtörténik ez a szavazás, onnan már elindulhat, világos a parlament álláspontja, és onnantól meg lesz a mandátum, és egyértelmű lesz a mandátum. Miután ezt a nyilatkozatot megtettem, szeretném tudni, elnök úr, hogy le, van valamilyen további fejlemény a jogalkotási eljárásokról szóló intézményközi tárgyalások jelenlegi ásánál. Tökéletes, nem látok semmi akadályát annak, hogy folytassuk ezt az útirányt, amit ön mutatott, azok az 500 39-es per 2001-es anyaggal, úgy ahogy ön rámutatott. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a probléma a Európai Parlament és a bizottság helyzete ezekkel a végrehajtási aktusokkal, ezekről beszéltünk a szakbizottsági elnökök értekezleténél, egy informális értekezletről van szó, annak érdekében, hogy rávilágítsuk erre a problémára a különböző szakbizottságoknál, ez egy way day, tehát ez egy olyan anyag, és ennek ellenére látjuk, hogy egy más szakbizottságokban sokkal nagyobb problémát okoz, ugyanakkor az állampolgári jogi bizottságban ez nem okoz akkora problémát, tudomásul veszik a helyzetet ezzel az anyaggal, amit ön említett. Annyit tehetek hozzá, hogy ma lesz egy koordinátorok ülése, Ha jól emlékszem, fél tizenkettőre van kitűzve, egy kicsit különleges ez a mai nap. Aztán fél hatkor itt lesz Mászrom asszony, Schengeni kérdésekről fogunk beszélni, de mi koordinátorok fél tizenkettőkor pontosan ezekről a kérdésekről, a jogalkotási eljárásokról fogunk beszélni főleg ami a tárgyalások kérdését illeti. feljegyeztük mindazonáltal az ön kérését, és a koordinátorok ülésén keresztül a néppárt koordinátora, aki itt van ön mellettül, ön majd, ő majd tájékoztatja, tájékoztatni fogja önt a koordinátorok ülések eredményéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy ilyen előzékenyen fogadta ezt a kérésemet. Elnök. Nos, akkor visszatérünk ezután a négyes pontra, amelyet éppen akkor jelentettem be, amikor szót kért a képviselő úr. A befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról van szó, és angolra tér át az elnök. Ja, nem, az előadó. Petru Konstantin Luhan képviselőtársunk, aki itt van a teremben, egyszerűen csak annyit szeretnék kérni, hogy a február 21-i ülésen Luhan úr benyújtotta a jelentéstervezetét ebben a témában. A módosítók benyújtásának határideje 20, február 28-ára tűztük ki, 35 módosító indítvány érkezett be, együtt azokkal, amelyeket meg, a, maga az előadó nyújtott be, ezzel együtt 43 módosító, és most ezeket megvitatjuk, miután ezeket megvitattuk, a következő libeülésen ülésen történhet a szavazás, április 8-án, tehát most először megadom a szót az előadónak, a tanácsnak, a bizottságnak, és majd utána kérem megjegyzéseket a modosító. Luhán úr, é a szó, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. It's a quite technical report actually. We have... Ez egy elég szakmai jelentés, amiről véleményt kell készítenünk. Az Európai Parlament és a tanács rendeletére vonatkozó javaslat a befektetési termékekre vonatkozó kiemelt információkról az ECON az illetékes bizottság de ez sok tekintetben összefügg alapvető jogokkal, és ezért kértek véleményt a mi szakbizottságunktól is. Javítani akarja a javaslat a transzparenciát a kisbefektetők befektetési termékeinek a piacán. Ezek a termékek nagyon komplexé váltak, nagyon nehezen érthetőek a kisbefektetők számára, és ezért a polgárok elég nehezen tudják ezeket értékelni, összehasonlítani, annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozzanak arról, hogy milyen befektetési terméket vásárolnak. A javaslat világossá teszi, fogalmazza meg a szabályokat, amelyeket a pénzintézeteknek be kell tartani a kiemelt információkra vonatkozóan, amit közé kell tenniük, hogy a befektetők megérthessék, milyenek ezek a termékek, és össze tudják hasonlítani ezeket több hatáskört kapnak az illetékes hatóságok arra, hogy adminisztratív igazgatási szankciókkal büntessék azokat, akik a jogszabályt megsértik. Az ECON szakbizottság, tehát, mint mondtam, az illetékes bizottság, nekünk pedig technikai, szakmai részletkérdésekkel kell foglalkoznunk, amelyek eh, közvetlenül összefüggenek eh, az alapvető jogokkal, az európai polgárok jogaival. Beszélni kell a befektetési alapokról, a lakossági strukturált eh, befektetési termékekről, és bizonyos befektetési célból kötött biztosítási szerződésekről. Ahogyan ön is elmondta, 48 módosítót nyújtottak be. Ezeknek nem mindegyike rendelkezik közvetlen relevanciával a LIBE számára, viszont a maga jelentés szempontjából ezek fontos módosítások, módosító indítványok. Whitenholder úr nyújtott be nagyon sok módosító indítványt. Mint mondtam, ezek nem mindegyike érinti a LIBE szakbizottságot. Mi is szeretnénk, hogyha több jogot kapnának a fogyasztók, növekedne az átláthatóság, és Weitenholzer úrral beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne kompromisszumokat kidolgozni az ő módosítóiból. Ma kezdődtek a konzultációk. Tavaris úr is nagyon fontos, érdekes módosítókat nyújtott be. Vele is tárgyalunk a lehetséges kompromisszumokról. Megfelelünk tehát a követelményeknek, és ahogyan ön is említette, április 8-án fogunk szavazni a jelentésről. Én ennyit szerettem volna elmondani, hogyha a kollégák eh, kívánnak kérdezni vagy hozzászólni, ezt örömmel várom. Köszönöm szépen, Luhán úr! Most van lehetőségünk az eszmecserére, meghallgatjuk a képviselőket, illetve az Európai Bizottságot, eh, ha kívánnak hozzászólni, de látom, hogy Bronz úr is kíván szólni. Még valaki? Bronz úr. Az első reakcióm erre tulajdonképpen pozitív. A befektetési termékek valóban védelmet igényelnek, el kell magyarázni a kisbefektetőknek, hogy milyen kockázatot vállalnak, ha megvásárolnak egy adott terméket. Nekem jobban tetszene, hogyha a tagállamok biztosítanák ezt a védelmet, mert ők jobban értik azt, hogy a e, kibocsátóknak mit kell elmagyarázni, illetve a kisbefektetőknek milyen információra van szükségük. A raportőr azt mondja, hogy neki jobban tetszik a rendelet, mint szabályozási forma. Erre én azt mondanám, hogyha már kell EU jogszabály, akkor nekem jobban tetszene az irányelv, ami nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára, akik majd átültetik ezt a belső jogba. Azt hiszem, hogy itt egy fogyasztó intézkedésről van szó, amelyet üdvözölnünk kell, és ez nem, de az igazi értéke az EU jogszabályok többi fogyasztóvédelmi jogszabályhoz képest az indokolás negyedik bekezdésében olvasható, ahol azt olvashatjuk, hogy a, van a rendelet hozzájárul ahhoz, hogy az unión belül egységesebb rendszer jöjjön létre. Tehát itt nem csak egyszerűen fogyasztóvédelmi eszközről van szó, hanem a célja az, hogy megkönnyítse az egységes belső piac működését. Weitenholzer úr, parancsoljon öné a szó. Sajnos mikrofon nélkül beszél Weisenholzer úr. Egész Európában kínálnak ilyen befektetési termékeket. Ez egy kicsit késői, de azért helyes reagálás a pénzügyi válságra. Az alapjogi szempontok természetesen nagyon fontos szerepet játszanak, de az alapjogokat nem csak a termékeket kínálókra kell vonatkoztatni, hanem a befektetőkre is. Ezért hálás vagyok, hogy a jelentéstevő ezt is megkívánja vitatni. Általánosságban fontosnak tűnik számomra, hogy kevésbé legyek legyenek bonyolultak az ilyen termékek, mert nagyon sokan az ilyen nagyon bonyolult termékeket már nem képesek megérteni. Ezért javasolok egy preambulum bekezdést, amely az alapjogi megfontolásra utal egészen konkrétan. A jelentés tevő álláspontjával nagyjából egészében egyetértek, Három pontban szeretnék egy kis kiigazítást. Az egyik a kivételek csökkentése. Túl sok a kivétel a rendelettervezetben. Tulajdonképpen alapinformációt minden termékkel kapcsolatban kell adni. Nem tudnék olyan okot mondani, ami miatt bizonyos termékekre vonatkozóan ne kelljen megadni ezt az alaptájékoztatást. Azután az információ tartalma a nyolcadik cikk. Nagyon fontos, hogy megemlítsük a célcsoportot, amelyeknek szólnak ezek a termékek. Ez az IMCO szak, véleménye felé is moz, elmozdul. A másik következő kérdés pedig az, hogy mikor lehet elállni ezektől a termélektől, felmondani a szerződést. És még egy kérdés van, a hozzáférés az információhoz, itt is elég sok a visszaélés. Szerintem fontos megakadályozni azt, hogy a kisbefektetők eh, csalás áldozataivá válhassanak és az alapjogi kérdések kapcsán az érthetőség szerintem a legfontosabb, hiszen csak akkor tudom biztosítani, hogy nem sértik meg a jogaimat, ha megértem, hogy mi az a termék, amit megvásárolok. A válság kapcsolatban az egyik nagy probléma az volt, hogy megszűnt az emberek bizalma. Elvesztették a bizalmukat és ezért az információ csökkentésével nem érthetünk egyet, hiszen már a célunk az, hogy helyreálljon a bizalom. Köszönöm szépen. Hogyha más nem kíván hozzászólni ehhez a dossziéhoz, csak egy egy pillanat, az elnökség vagy a bizottság képviselője, melyik intézmény szeretne először hozzászólni? Talán a bizottság. Szeretném csak azt elmondani, hogy ez egy nagyon szívmelegtető vita. A javaslat szándékát nagyon jól megértik a tisztelt képviselők. A javaslat középpontjában az áll, hogy jobban megérthessék és összehasonlíthassák a befektetési terméket a kisbefektetők. Jó, ez belső piaci szempont, de a hajtó, a mozgató rugója, fogyasztóvédelmi megfontolás, hiszen a lakossági befektetési termékek piacán nagyon sok átlag ember nehezen érti meg, hogy mi az a termék, amit megvásárol, és nem tudja ezeket összehasonlítani egymással. És hogyha ez így van, akkor nagyon nehéz jól működtetni ezt a piacot, és nehéz megértetni az emberekkel, hogy milyen vállalást tesznek, amikor megvásárolnak egy ilyen terméket. Végeztünk kutatásokat, mielőtt elkészítettük ezt a javaslatot, és az eredmények aláhúzták azt, hogy nagyon fontos a következetes fellépés a különböző termékek esetében. Az információt szabványosítani kell, tehát minden termékre vonatkozóan ugyanolyan sorrendben ugyanazok a címek jelenjenek meg a tájékoztatóban, hogy a befektetők össze tudják hasonlítani ezeket az információkat. Szerintem ezek a kulcs elemei a javaslat javaslatunknak. Általában azt mondanám, hogy nagyon, nagyon szívet melegtető ez a vitamin, mondtam, ennyit szerettem volna csak hozzátenni. Köszönöm szépen, az elnökség is kíván szólni, vagy inkább nem. Nincs érdeklődés, akkor Luhán Ornak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. közgazdász vagyok, úgyhogy lehet, hogy én máshogy látom a dolgokat. De ne felejtsük el egyrészt a, az előállítók jogait, illetve a kötelezettségeit, másik oldalon pedig a fogyasztók, a vásárlók jogait és kötelezettségeit. Ahogy az Európai Bizottság is jogosan mondta, Tennünk kell valamit jogszabályalkotási szinten annak érdekében, hogy a piac átfogóbb, dinamikusabb legyen. Hogyha nincsen elég információnk, információnk a termékről, akkor ez nem igazán ösztönöz bennünket arra, hogy megvásároljuk eh, ezt a terméket. Úgyhogy az egyik fegyver az európai intézmények kezében az, hogy tegyék hatékonyabbá a piacot. De mindeközben ne, felejtsenek, ne felejtsék el a tranzakció két végén álló személyek jogait. jogait. Főleg itt a polgárokra gondolok. Bronx úr azt mondta, hogy a vita folyik azzal kapcsolatban, hogy a kompetenciák nemzeti, kompetenciák maradjanak, vagy nem, vagy általános, standardizált, Európai Uniós szintű szabályok legyenek érvényesek. Globalizált világban élünk, és valódi összekapcsolódás alakult ki a pénzügyi termékek között a, a kisfogyasztók piacán. Ez nagyon fontos volt eh, számunkra, a lakossági piacon, eh, de továbbra is azt gondoljuk, hogy a szubszidiaritási elv eh, érvényes. A kompetenciákat meg kell osztanunk ezen a szinten. Minden esetre előnyös lenne, hogyha több kompetenciát ruháznánk az Európai Unióra. ami a kivételek számának csökkentését illeti. Ez nagyon fontos szempont. De nagyon nehéz egyrészt, de nagyon nehéz egyensúlyt kialakítani egyrészt a között, hogy egyszerűsítsük általánosságban a dolgokat, tehát kevesebb információt biztosítsunk annak érdekében, hogy ezt át lehessen látni és meg lehessen jegyezni, de közben meg eléggé átfogó tájékoztatást nyújtsunk a, a fogyasztók számára, hogy össze tudják hasonlítani a termékeket. Erről folyhat a vita, erről én ebben szívesen részt veszek. Én nem vagyok nagy rajongója a kivételeknek, de ezzel egy időben európai szinten kell a standardeknek megfelelnünk, főleg azért, mert annyira különbözőek a piacok a különböző országokban. És megvan arra vonatkozóan a, a, a kísértés, hogy a piacon egyre több, ugye egyre több szükséglet van, egyre több, egyre több igény merül föl a piacokon, és ezért egyre inkább új piacok felé fordulnak a, a termékek felkínálói. Ami a hozzáférhetőséget illeti, Na most ezt a pontot is meg kell vitatnunk. Ön azt mondta, hogy gyorsabban, egyszerűbben férhessünk hozzá az információkhoz, ezt a tartaná fontosnak. Én azonban nem gondolom, hogy a fogyasztók jelen pillanatban elegendő információhoz jutnak hozzá, és ezért történik kevesebb ezen a szinten, mint ami történhetne mi egy push szeretnénk elérni, nem csak ami a beruházókat illeti, hanem különös tekintettel arra, ami a fogyasztókat illeti, a termékek fogyasztói. Nem olyan egyszerű a dolog, nem almáról és körtéről van itt szó, ennél bonyolultabbak a termékek. Az információs volumen, ami összefügg egy ilyen termékkel, sokkal nagyobb, mint egy mint egy általános kereskedelmi termék esetében. Ezért kell megnéznünk, hogy mennyire lehet leegyszerűsíteni a komplex információkat, de nem, nem csökkenteni ezeknek a, a volumenét, csak egyszerűsíteni. Nem szeretnék kevesebb információt adni a fogyasztóknak, sokkal inkább egyszerűsíteni szeretném ezeket. ezt kell valahogy egyensúlyba hozni. Ami pedig a válságot illeti, ezt is kontextusban kell vizsgálnunk. A válságnak nagy hatása van, volt erre a piacra, és most az európai intézményeknek is meg kell találniuk a módját annak, hogy hogyan lehet ösztönözni azt, hogy az emberek jobban és többet foglalkozzanak ezekkel a termékekkel, és ezen keresztül aztán a gazdasági növekedés is beinduljon. Persze nyitott vagyok a vitákat illetően, főleg ami a három módosító javaslatot illeti, amelyeket ön benyújtott. Köszönöm. Köszönöm Lohan úrnak. Most pedig megnéztük a 48 módosító javaslatot, miután meghallgattuk a jelentéstevőt és a hozzászólókat, ami azonban ezt a pontot illeti, a szavazás április 8-ára lett kitűzve, akkor lesz tehát a szavazás szakbizottságban. A helyzet a következő. Most szavaznunk kellene, 10-15-re terveztük a szavazást, most 10 óra 5 perc van, és gyakran az a helyzet, hogy sok képviselő úgy alakítja a programját, hogy 10-15-re érjen csak ide a szavazásra, úgyhogy 10 percre felfüggeszteném az ülést, és aztán 10-15-kor Folytatjuk a szavazással. A, mégpedig a Moldovai Köztársasággal kötött egyezményről. 10 perc szünet.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

Kérem, hozzák a szavazókártyájukat. I may have your attention. Please, please, colleagues, take seats. Take your... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Luhan úr, Luhan úr. Kérem foglaljanak helyet. 10 óra 15, és megvan a kvórum. Ötös napi rendi pont következik. Az Európai Közösség és a Moldovai Közösség közötti a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről. Kezdjük a szavazást elektronikus szavazás lesz, nem túl bonyolult, mert csak egy szavazás van, gyakorlatilag a záró szavazással kezdjük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. I mean, those, those who have entered the room, those who have entered the room, if you want to sum up, yes. So it's, it's one plus, one more. Plus. Még egy plusz szavazat, akik későn jöttek, azokat kérdezem. Gabriel asszony, még egy plusz, még egy plusz. Tehát 41-en mellette, ketten ellene, akkor 42-en mellette, kettő ellene, nulla tartózkodás mellett a javaslatot elfogadtuk. Elfogadtuk tehát. A szavazás a plenárison áprilisban lesz, és akkor most következik a hatos napi rendi pont, ennyi volt a szavazás. Now, please, let's proceed. We move into the following point. Következő napirendi pont, a hatos napirendi pont. A kábítószer prekurzorokról szóló 273 per 2004 per LK rendelet módosítása. May I have your cooperation? A little silence in the room, please. Hello. <laughs> so, now, moving to point number six, which is amend- Hatos napi rendi pont, a kábítószer prekurzorokról szóló rendelet módosítása, Anna Het. A jelentéstevő 25 módosító javaslat érkezett, a 21 mellé, amely már benne volt a jelentésben, és hát asszonynak, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mivel már, ahogy már mondtam, ez egy technikai, de nagyon fontos téma. A módosító javaslatainkkal kapcsolatban elmondhatom, hogy nagyjából és egészében minden módosító javaslatot eh, támogatni tudok. A legtöbb az adatvédelemre vonatkozik, mint ahogy ezt már vártuk. A GUE részéről kaptunk néhány módosító javaslatot eh, törlésre, olyan pontokkal kapcsolatban, amelyek az Európai Adatbankra vonatkoznak, ezeket nem tudom elfogadni. Fontosnak tartom, hogy legyen egy jogi keret, az a kapcsolatban, hogy az európai adatbankot hogyan lehet használni. Hiszen ez az adatbank fontos eszköz arra, hogy a kábítószer kereskedelemre használják fel a vegyi anyagokat. Alapjában véve arról van szó, hogy az embereket meg kell védeni a kábítószertől, de emellett a szervezet bűnözés ellen is harcolunk. Az, mi az adatvédelmet illeti, szeretnék megfelelő egyensúlyt kialakítani, egyrészt a kábítószer elleni harc, másrészt pedig a az adatok, személyes adatok védelme között. Tehát a központi kérdés az az, hogy ki tud hozzáférni ezekhez az adatokhoz. A 38-as módosító javaslat erre vonatkozik. A, Emellett lehetőséget kell adni a büntető, illetve a nyomozó hatóságoknak, hogy végezzék a munkájukat, és a hatóságoknak lehetőséget kell adni annak érdekében, hogy a feladatukat elvégezzék, és a megfelelő védelmi intézkedéseket meghozzák. Egyes részleteket még meg kell tárgyalni, hogy mennyi ideig lehet például az információkat megtartani, két vagy három évre, ezért fogok még az árnyék jelentéstevőkkel még egyszer kapcsolatba lépni, eh, annak érdekében, hogy egy árnyék jelentés tevői ülést javasoljak. Egy elegendő lesz, mert már eléggé messze jutottunk. Aki módosító javaslatot nyújtott be, eh, az azt kapcsolat, azzal kapcsolatban fogok lépni, hogy esetleges további információkat kicseréljünk. Köszönöm szépen, hát asszony. Hallottuk a jelentéstevőtől a bevezetőt, van-e hozzászólás? Fosz úr, ha jól értem, ön szeretne hozzászólni. Igen, köszönöm. Péker úr nevében szeretnék hozzászólni, aki most nem tud itt lenni. Úgyhogy a nevében szeretném elmondani, hogy ugye 46 módosító javaslat született, a jelentéstevő eh, módosításai is már eh, az adatvédelemre vonatkoztak, főleg egyébként meg a témát eh, itt részletesen megtárgyaljuk. Ami a néppárt részéről nem elfogadható, azok Trienta Filidis kollega nyolc módosító javaslatai. Mert ez az Európai, az Európai Bizottság által javasolt Európai Adatbank létrehozására vonatkozó javaslatot törölni. Ezt nem tartjuk helyesnek. Ezért összességében azoknál a javaslatoknál, amelyek az adatvédelemre vonatkoznak, fontos ezeket eh, gyakorlatiasan kezelni. Ha jól értettem, jó volt az együttműködés eh, Böker úr és ön között. Minden esetre pozitív az, hogy a 38-as módosítójavaslatban egy kis nyitást eh, javasol a jelentéstevő, a 39 módosító javaslatban Pirker úr ugyanaz arra vonatkozik, a információknak a kábítószerekkel és kábítószer bekhúzorokkal való illegális kereskedés, illetve velük összefüggő bűncselekmények elleni cél, küzdelem céljából való felhasználhatósága és megbízhatósága, ebben remélem, hogy sikerül kompromisszumra jutni. A 40-es módosító javaslat, szintén Birker úr módosító javaslata, ez is tájékoztatásról, az információról szól. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kivételeket foganatosítsanak akkor, hogyha az információk a hatósági munkát, vagy az a feltárást akadályoznák az információk hiánya, akkor egy kis nyitást kell lehetővé tenni. Nagyon pozitív a, ez, az ecet sav nyilvántartásba vétele, ez az Európai Bizottság javaslata, összességében azt gondolom, hogy jó kompromisszumot sikerül kidolgozni, és ez a jelentéstevő is nagyon sokat tett ezért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Fosz úrnak, Intfeld asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, mert nem volt alkalmam minden módosítást részletében megvizsgálni, de nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő elvben pozitívan reagált. A jelentés főleg az adatvédelmi kérdésekre koncentrál. Azt hiszem, hogy nagyon jó lenne a releváns eh, adatvédelmi hatóságok, az EDPS és a 29-es munkacsoportnak a hozzájárulása általánosságban nem vagyok teljesen meggyőződve még mindig az, arról, hogy az új adatbankok, adatbankok létrehozása minden egyes kockázattal, minden egyes negatív hatással kapcsolatban valóban javítja-e az életet, a társadalom életét. Na jó, de hát ez egy másik általánosabb vita. Egyébként pedig eh, érdekesnek tartom, hogy az Európai Bizottság a közegészségügy E, érvét használja az Európai Uniós beavatkozás indoklására. Ez, ezt, az adat, ezt hollandként és holland politikusként e, ezt üdvözlöm, de tudom, hogy más esetekben pedig az Európai Bizottság azt mondja, hogy nem, nem, nem, hát a úgy nem a mi kompetenciákba tartozik, úgyhogy egy kis opportunizmus látok itt, de szívesen működök együtt a jelentéstevővel. Ennyi volt, Intfeld asszony? Jó, köszönöm. Bronz, bronz úr következik. Teljes mértékben eh, támogatom az érdemi részét ennek a módosításnak, és ez egy olyan kis eh, szűk terület, amely nemzetközi szinten uniform kell, hogy legyen, és hogyha az Európai Unió nem létezne, aminek én sokkal jobban örülnék, akkor valamilyen más adhok nemzetközi egyezményt kellene elfogadni a témával kapcsolatban. A jelentés módosított formájában megfelelő egyensúlyt fog kialakítani a végrehajtás és az adatvédelem között. Ezért ez az a ritka terület, amelyben támogatni fogom az Európai Uniós jogszabályalkotást. Köszönöm. Köszönöm. A bizottság szeretne-e hozzáfűzni valamit, Bérent úr? Um, um. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is elég rövid lehetek. Nagyon hálás vagyok Hetz asszony jelentéséért és eh, a támogatásért, eh, amelyet eh, tanúsít a javaslatunkkal kapcsolatban együtt az árnyék előadókkal. A módosítókra rátérve, ezek támogatják azt, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szigorodjanak. Ez elfogadható, hiszen a bizottság is szeretné, hogyha korrektül alkalmaznák ezeket a szabályokat, ezért nagyon pozitívan állunk hozzá, és várjuk az együttműködést az előadóval és az árnyék előadókkal, annak érdekében, hogy ahol szükséges, tovább javítsuk a szöveget. Hálás vagyok azért is, amit Hetz asszony és Foszurak úr elmondtak az adatbázis megszüntetéséről, és reagálnék arra is, amit Intfeld asszony mondott. Az adott bázis olyan kötelezettségeket váltana fel, amik jelenleg léteznek a rendeletben, e-mailek e, vagy papír alapú tájékoztatás küldésére. Az adott bázist elsősorban az elkoblások, szállítmányok lefoglalásával kapcsolatos adatok tárolására eh, használnánk, és ez hatékonyabb, mint a jelenlegi beszámolási kötelezettség. Az adatbázis segítené a hatóságoknak abban, hogy eh, megállapítsák a felhasználók, illetve a szereplők eh, törvényes személy azonosságát, és ez jobb, mint az e-mail vagy a levél formája. A 39. módosítóra rátérve, itt Kirkov úr azt javasolja, hogy az összegyűjtött információt csak a kábítószer prekurzorok illegális kereskedelmi céljából szabad felhasználni. Ezt akarjuk mi is megtenni, de egy ENSZ egyezmény arra kötelez minket, hogy a lefoglalások, szállítmány elkomzásokra vonatkozó adatokat küldjük meg az egy adatidő ENSZ testületnek. Ez, ez kötelezettségünk, de ez nem fog kiterjedni személyes adatokra hanem csak arra, hogy milyen mennyiségű prekurzort állított le, vagy kopzott el az EU, de személyes adatokat nem adunk át ennek az enszernek. Ennyit szeretne volna elmondani. További megjegyzés nincsen. Akkor het asszony parancsoljon ismét a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm mindenkinek eh, a pozitív megjegyzéseket. Eh, ahogyan eh, a kollégák is elmondták, az adatbank megszüntetésére vonatkozó új javaslatot nem támogatom, ezt nem tudom elfogadni, tehát ebben meg tudunk egyezni a néppárttal. Infeld kolléganővel is egyetértek, a népegészségügyel kapcsolatos és az adatbankkal kapcsolatos megjegyzéseimben. Köszönöm a vitát, az eszmecserét, és örömmel várom az együttműködést az árnyék előadókkal. Találkozni fogunk megint, és a módosítókat benyújtó kollégákkal majd megvitatjuk az esetleges kompromisszumokat. Köszönöm. Akkor ezek után már nem sok mondani való maradt. A Libében április 24-én, 25-én lesz a szavazás, tehát a következő áprilisi Libe. És most ezzel be is fejeztük, és a koordinátorok ülését kezdjük. Ha vannak koordinátorok a teremben, akkor kérem maradjanak a koordinátorok zárt ülésére, a Libe Szakbizottság ülését pedig délután három órakor folytatjuk. Köszönöm. Eh? I see that not, not, not, not all coordinators are here. So, again, 15 minutes of recess